Very good. Uh, so good afternoon again. Uh... Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, az ülésünkön. Nagy öröm számomra, hogy uh, ebben a parlamenti időszakban utoljára ülünk össze, és e- ebből az alkalomból a belső piacét felelős biztos Michel Barnier-t köszönhetem uh, itt. Nem először van itt, kezdve meghallgatástól, de, akkor, de volt ő szakbizottsági tag is, és aktív résztvevője. Nyilván erre jól emlékszik, bár rövid időr, időről volt szó. Ki tudja, talán még csatlakozik a belső piaci szakbizottsághoz eh, a jövőben. Nagy öröm számomra, hogy ennyi képviselő is megjelent. Azt kérem, hogy Barnier úr beszéljen um, kettő, a munkánkról, jövőbeni kihívásokról. Szerintem jelentős eredményekről számolhatunk be, különösen a egységes piaci törvényről, amely, amelyek kapcsolatban vannak még lezáratlan ügyek, de nagy az elkötelezettségünk, és szerintem a biztos úr erről is fog beszélni, valamint a digitális belső piacról valamint egyéb fontos kérdésekről. 6 óra 10-kor fejezzük be az ülést, és utána majd kocinthatunk a, a terem előtt. Ezért kérem önöket, hogy rövid kérdéseket tegyek fel, mert hogyha elhúzódik, akkor a drága um, italozási időből veszítünk. Úgyhogy további szószaporítás helyett felkérem Michel Barniert, hogy tartsa meg beszédét, és utána megnyitom a hozzászólók listáját. Nyilván sokan szeretnének valamit mondani. Kérek mindenkit, hogy készfeltartással jelezze, és ezzel örömmel megadom a szót Michel Barniernak. Merci beaucoup, Malcolm. Köszönöm szépen, Malcolm. Üdvözlök minden egyes képviselőt a teremben. Valóban ez egy különleges ülés. Most, hogy itt ülünk a kerekasztalnál, ez egy igazi kerekasztal, de ez nagyon jó, mert nagyon jó volt a kapcsolat az elmúlt négy év során. Úgy vélem, Malcolm, hogy ez a kerekasztal, ahogy most itt vagyunk, valóban mindenki megtalálta benne a helyet, és egy egész szimbolikus dolog, amely szimbolizálja azt az építő jellegű ö, együttműködést, amelyik barát is volt, és dinamikus is volt egyszerre, és azt hiszem, hogy barátinak nevezhetem ezt a kapcsolatot, az intézményi kereteken túlmutató kapcsolatról volt szó. Egy közös tenni akarás volt, közös erkölcsi normák vezéreltek minket, és most, hogy itt ülök utoljára önök előtt, köszönetet szeretnék mondani. Önöknek, a munkatársainak, akikkel tartottam a kapcsolatot, és az egész eh, bizottsági eh, munkacsoport eh, nevében ahogy Malcolm említette, dolgoztam önökkel, önök között, láttam, hogy nagyon sok témát eh, érintettünk, igen, összetett témákról volt szó, és aztán a négy utóbbi eh, évben biztosként dolgoztunk együtt, és köszönetet szeretek mondani a titkárságnak a mostani titkárságnak, a korábbi titkárságoknak is, mert nagyon sokat tettek azért, hogy olajozottan működjön ez az együttműködés. Nagyon hasznos volt az együttműködésünk, nagyon sok dolgot tudtam teljesíteni azok közül, amelyeket felvállaltam az elején, amikor először találkoztunk itt az IMCO-nál, ezeket a feladatokat tovább kell vinni. Vannak olyan feladatok, amelyekhez további négy év kell. Mindenképpen először is a fogyasztóknak az érdekeit kell szem előtt tartani, és tudatossá kell tenni a fogyasztókat, hogy tudják, hogy a közös, egységes piac, ez nekik készült, nem a nagyoknak, nem a cégeknek, nekik is, de elsősorban a az embernek, az utca emberének készült. Ez egy óriási dolog. Nagyon sokszor ez nem jutott el az utca emberéhez, és ez az egyik oka annak, hogy az emberek szkeptikusak az Európai Unióval szemben. Kicsit össze szeretném foglalni, hogy mit értünk el, mik az eredményeink, és Malcolm, azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság nem csak megvárta a bizottság eh, szövegeit és javaslatait, hanem ő maga is kezdeményezett nagyon sokszor, igen, dinamikusan, és eh, tükrözte a választók, a szavazóknak az akaratát, az állampolgárok akaratát. Közös kezdeményezések is voltak, hogy beszéljünk az emberekhez, akik oda kint vannak, a krakói fórumról beszélek, az egységes piac honapjáról is szólok, azon kedvezményezések, kezdeményezések, amikor is megnyitjuk az ajtókat a lakosság előtt. Ez a szakbizottság számomra egy rendkívül értékes partner volt, és köszönetet szeretnék mondani mindannyiuknak, Malcolm, neked elsősorban, de mindenkinek. Sokat dolgoztunk együtt Malcolmmal, nagyon hozzáértő, nagyon pontos partner volt, mindig építő jellegű volt a hozzáállás, és ezért szeretnék köszönetet mondani önnek, Malcolm. Mit is értünk el közösen? hogy a lelket öntjük a egységes piacban, nagyon sokat tettünk. Mindenképp, mindenek előtt egy, egy, egy nagy munkát végeztünk azért, hogy kilép, kilépjünk a válságból. Öt évvel ezelőtt Mario Monti benyújtott egy elemzést, amelyben azt eh, írta le, hogy elfáradt az egységes piac, és ez alapján nagyon sokat dolgoztunk. Más jelentések eh, szinte rámutattak arra, hogy eltávolodik eh, ez az elv a, valóságtól. A nemzeti mozgalmak is nagyon sokan a protekcionizmusra appellálnak, és arra támaszkodnak, mert mindenki szeretné megvédeni az állásait. És ebben a harcban nagyon sokat segítettek önök, az önök szakbizottsága. Az egységes piaci törvényt elfogadtunk. 70 saját kezdeményezésű javaslat volt négy nagy területen dolgoztunk önökkel együtt, hála önöknek. Először is az közbeszerzéseknek a, a témája, ez a európai GDP 18%-át jelent, és ezért nagyon fontos, hogy ez hatékony legyen, hogy hasznos legyen. Köszönetet szeretnék mondani Philip Zsüvennek és Mark Tarabellának, Árbor elnök úrnak, és mindazok, akik ebben a témában árnyékjelentéstevők voltak a különböző frakciókból, lehetővé tették ők, hogy egyszerűsítjünk, tovább lépjünk, biztonságosabbá tegyük a törvényeket, és hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt az, az, az tagállamok önálló döntése, illetve az európai szabályok között. Egy másik kezdeményezés, amelyik előremutatott, az az, azok a, a, mm, számlákra vonatkozóan szabályok, ez a dematerializációról szólt, ott em, rámutatnék arra, hogy az elektronikus számlázás nagyon fontos, mert két milliárd eurónyi megtakarítást tesz lehetővé és látjuk, hogy létezik a digitalizáció mindenhol, minden területen, és az, hogy mi ezt lehetővé tettük a számlázások területén, az rendkívül fontos nem csak az adminisztrációnak, hanem nagyon fontos az állampolgárok számára. 80 milliárd euróról van szó, amit más célokra fordíthatunk. 80 milliárd euró költséget takarítunk meg ezek által a digitalizált számlázások és eh, és könyvelések miatt, és azt máshova lehet fordítani. Ez rendkívül fontos. Remélem, hogy a tanács majd figyelembe tudják venni ezt a munkát és az önök javaslatait annak érdekében, hogy meglegyen az első egyesség ebben. A második terület a szolgáltatások. Önök jól tudják, hogy miről van szó a szolgáltatások irányelve nagyon sok vitát, nagyon sok eszmecserét indított el, nagyon sokszor igen éles viták, de ezt el kell indítani, el kellett indítani, de nem csak Brüsszelből kellett elindítani ezt a lavinát, hanem a, a, a egyéb területek más a, az országokban is el kellett indítani az erről való eszmecserét. politikai lendületet adtunk. Anna Maria Corazza Bild, Hans Lick, András Schwab nagyon sokat tett ebben a tekintetben. Új lendületet adtak, politikai lendületet adtak ennek a szövegnek, és az egy szolgáltatások piacának a megnyitás az nagyon fontos. A nulla tolerancia az tudom garantálni, a bizottság részéről nem lesz semmilyen eh, kiskapu, és nagyon határozottak leszünk. A brit kollégák azt mondták sokszor, hogy tovább, hogy még bátrabban kell dolgozni, de én azt mondtam, hogy először indítsuk el, indítsuk el, és majd meglátjuk, mert ez egy nagyon fontos kérdés, ezt az irányelvet mindenképpen felhasznó barátták kell eh, alakítani, a szolgáltatások, a fogyasztók jogainak a védelme, gyakorlati javaslatok a, vállalkozások számára, például a biztosítások területén a következő parlamentnél biztos vagyok, hogy nagyon sokan önök közül itt lesznek a következő években. Ezen a nyomvonalon kell, hogy tovább folytassák a munkájukat, és remélem fáradtságot nem kímélve fognak tovább menni. Ferrari Bardionak a munkáját szeretném megköszönni Emma, Christian Buzon, André Andrés Handel akik a szakmai képesítésnek az elismerésén dolgoztak. Rendkívül fontos munka volt ez, mert sok millió embernek adta meg a lehetőséget, hogy védelmet és mobilitást kapjanak egyszerre. Úgy gondolom, hogy együtt jól dolgoztunk, azok szakemberek szempontjából, akik szeretnek egy másik országban dolgozni. Az elektronikus eljárások, az európai karta is megkönnyíti a mobilitást. Úgy vélem, hogy egy jó egyensúlyt találtunk a minimális szakmai követelmények között, az ideiglenes munkavállalás a, a szakmai képesítések kölcsönök elismerése, a riasztási rendszernek a felállításánál. Úgy gondolom, hogy aztán most fel kell mérni ezeknek az intézkedéseknek a hatását. Nagyon fontos tehát az átláthatóság, illetve a, a monitoring, a folyamatos monitoring, és ezek alapján majd megnézhetjük, hogy hogyan lehet ezeken tökéletesíteni. Aztán a szolgáltatások területén néhány szót szeretnék mondani egyes kezdeményezésekről, amelyeken önök is dolgoztak, és amelyeken az önök szakbizottsága hozzájárult, akár kritikákkal is. Például a hitelekkel, a jelzálak hitelekkel, nagyon fontos szövegről volt szó. Kluto úr volt az előadó egy másik szakbizottságban, de Ringbebert hozzájárult ehhez a munkához, és aztán a befektetési termékek Páncieri úr volt itt az előadó. Nagyon sokat haladtunk ezen a területen, és rámutat egy nagyon fontos dologra, az Econnál volt egy hosszú szabályozási folyamat, nem csak a bankokat, a, a nyugdíjalapokat, a, az egyéb eh, szervezeteket érinti, hanem a lakosságot érinti. A lakosságnak joga van a garanciákra joga van nyitni bankszámlákat máshol, és hogy mindezt biztonságosan megtegye. 9 millió ember érint tett a pénzügyi szolgáltatások miatt. És ez mindez nagyon fontos. A harmadik nagy terület a kis és középvállalatok, a kis és középvállalatok támogatása Taliani úrral végeztük, a kockázati tőkehez való hozzáférés, Capital Recruitment Form, annak érdekében, hogy megfelelő garanciákat kapjanak a bankok is, amikor pénzt, hitelt nyújtanak a KKV-knak. Nos, ezeken is dolgozni kell a következő mandátum során, és két témát szeretnék kiemelni az új gazdaság terén, és a belső piacnál erre oda kell figyelni a crowdfunding. Ezen fogunk dolgozni. mert 15 nappal ezelőtt bemutattam egy, eh, egy munkát ezzel kapcsolatosan. 400 ezer vállalkozásról van szó, sokszor eh, egyéni vállalkozókról van szó, akik használják ezt az eszközt. Nagyon sok munkahelyről van szó, kultúránál, mezőgazdaságnál dolgozó KKV-kről van szó, az a szociális dolgozók számára létrehoztunk egy hitelező intézetet, Taljáni úrral dolgoztunk, és önökkel nagyon sokan Strasbourgban volt egy kongresszus, 2000 ember volt ott, nagyon érdekes, interaktív eszmecsere folyt, nagyon fontos volt, mert egy visszajelzést kaptunk az európai polgároktól, az európai vállalkozóktól, hogy mire, mit szeretnének. Nagyon fontos, hogy ezt az eszközt használjuk föl ahhoz, hogy megtudjuk, hogy a vállalkozók mit szeretnének ez a konferencia, amit mi szerveztünk, ott nagyon hasznos volt, és ez alapján egy stratégiát, egy európai stratégiát fogunk kidolgozni. Albor, Tarabella ott voltak, és nagyon fontos, hogy tehát ezzel a területtel foglalkozzunk. A negyedik terület a informatikai kihívások az egységes piacnál. Krőz asszonynal dolgoztunk, annak érdekében, hogy az egységes piac lépést tartson az idővel, az internettel, az informatikával nagyon sok fogyasztó van a lakosság körében, nagyon gyorsan fejlődik, nagyon sokkal gyorsabban, mint ahogy a törvény alkotás ezt tudna követni ezért progresszív módon dolgozzunk. 2015-2020-ban nagyon sok újdonság lesz, egy cselekvési tervet dolgoztam ki annak érdekében, hogy az e-kereskedelmet és az online szolgáltatásokat leegyszeresítsünk. Ária Szecseveria, Enika Tainen, Antonio Coelho Campos, szal dolgoztam ezen a területen és meglepett a hozzáértés, a szenvedély, amivel önök hozzájárultak a munkánkhoz, ennek az cselekvési tervnek a kidolgozásához. A javaslatok három negyedét beépítettük a szövegbe annak érdekében, hogy ezek által is védjük a fogyasztók jogait. A az ár eh, összehasonlító eh, szájtok eh, és az adatvédelemmel is különösen foglalkoztunk. Itt ezen a területen három dolog van, ami nagyon fontos. A csomagküldés területe, Krocman és mások, Bruleasszony dolgoztak ezen a területen, Bélendasszony, asszony, ez a kezdeményezés nagyon fontos, mert megmutatta azt, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy támogassuk a az online szolgáltatások minőségét, illetve a fogyasztók védelmét. A második téma az online játékok Kreuzmann, Fox, Christian Schadermoser, Andrew Loy dolgoztak ezen, de Jung szintén. Ott is közvetlenül dolgoztunk, és megpróbáltunk olyan kezdeményezéseket leírni, amelyek védik a fogyasztók. Aztán a online fizető rendszerek, fizetési rendszereknek a szabályozása, akkor is, hogyha ez a szakbizottság formálisan nem érintett, ez a fizetések csomag, szinten itt sokat dolgoztunk az egységes piacnál. parlament meg fogja adni a hangot a következő mandátumnál is, a múlt csütörtöki szavazásnál. Nos, az eszközök, amelyek alapján ezeket eh, meg lehet erősíteni. Februárban és márciusban két konferencia volt, az eh, egységes eh, szakképzésekkel is kölcsönös elismeréséről, illetve nagyon sokat hallottunk önök részéről, olyanok, akik féltek attól, hogy a tagállamok újra előveszik ezeket a témákat, amikor a ratifikálásra sor kerül. Nos, biztosítatom önöket, hogy erre figyelni fogunk, együtt fogunk működni a tagállamokkal, annak érdekében, hogy az érintett minisztériumok biztosítani tudják ezeknek a megfelelő alkalmazását. Megismétlem, nulla tolerancia, zéro toleranciát fogunk alkalmazni, és azokkal szemben, akik nem akarják elfogadni ezeket a szabályokat, és azonnal büntetéseket és kilátásba fogunk helyezni. nagyon fontos kérdések vannak, például a, az európai szemeszter, Malcolmnak szeretném megköszönni ezt a kezdeményezést, rögtön az elején megragadta a kezdeményezést, az elején egy, egy könyvelési, pénzügyi téma volt, és aztán egy gazdasági témává lett, és ez szerintem nagyon fontos. Még egyszer köszönöm szépen, köszönöm az elnöknek, Malcolmnak, köszönöm szépen az összes előadónak, árnyékjelentéstevőnek, a titkárságnak köszönöm szépen azt az őszintességet, azt a nyíltságot, amivel önök hozzájárultak a munkáinkhoz. Köszönöm szépen! Well, thank you very much indeed. Nagyon szépen köszönjük. Ezt a kiváló áttekintést, amelyben kiemelt a legfőbb pontokat is. A magunk részéről azt hiszem elmondhatom minden tag nevében, hogy nagyra értékeltük azt, hogy ön személyesen részt vett a különböző dossziékkal kapcsolatos munkában. Azt hiszem minden jelentéstevő és árnyék jelentéstevő személyesen találkozott önnel, és ön kézben tartja az összes dossziét, amelyel dolgunk van, és beszélt az egységes piaci intézkedés csomagról, és más egyéb elemekről, de azt hiszem, ön nagymértékben elősegítette az egységes piacot, az egységes piacra vonatkozó intézkedéscsomag mellett, illetve az arra vonatkozó dokumentum mellett más egyéb dokumentumokat is készített a bizottság, amelyek fontosak. A, például a polgárok és a KKV-k jogai az egységes piacon, és így tovább. Tehát az egységes piaccal kapcsolatosan sok-sok kiadványt készítettek. Nagyra értékeljük, hogy együtt dolgoztak velünk azon, hogy az egységes piacot továbbfejlesztjük. Ez fontos munka az összes polgár szempontjából, valamint nyilván a vállalkozásokra vonatkozó munkát is elkezdte, és ez nagyon nagy jelentőségű lesz a következő parlament számára. Eddig öten jelentkeztek szóra. Irigoyen Perez, Tyler, Kreutzmann, Schwab, Rőle, Gebhardt képviselők szeretnének szót kérni. Kihagytam bárkit és Legrépp asszony? biztos voltam benne, hogy ön szeretne felszólalni, jó? Azt hiszem, hogy hármasával haladhatunk megint, ugye? Illetve kettő, három, kettő csoportosításban. Kérnék mindenkit, hogy fogalmazon tömören, hiszen korlátozott az időnk. Utána majd kint cseveghetünk tovább, tehát Irigoyen Perez képviselő. Köszönöm szépen. Biztos úr, gratulálok a kiváló munkáért és a konstruktív hozzáálláshoz, és, mind, és sok sikert szeretnék kívánni a további terveihez. A három témát szeretném érinteni, amelyik aggasztja a spanyolokat. Ön ismeri ezeket, mert járt nálunk nem is olyan rég. Az első a, az ö, időseknél a hitelek körüli probléma, amikor is nagyon sok idős, nyugdíjas ember elveszítette megtakarításait, aztán azok a problémák, amelyek a jelzáloggal kapcsolatos, és aztán a harmadik téma viszont a KKV-knak nyújtott hiteleknek a késedelme, és ez ellehetetleníti a KKV-k, illetve a családok életét. Ezekről szeretnék kérdezni, hogy mit tud ezekről mondani. Elnézést, ön az elején beszélt egy tesztről, de nem értettem, hogy melyik tesztről beszél ön. Igen, valóban, annak a kötelezettsége, hogy amikor a bank alárendelt eh, hit tartozást ad el neki, ez egy banki termék, a az ügyfélnek bizonyítania kell, hogy ő ért ezekhez a pénzügyi eh, a pénzügyi szolgáltatásokhoz. Az én országomban a bankok így láthatlanban kitöltötték ezt a részt, az garant, ezáltal bizt, azt mondták, hogy a kis befektetők azok értenek az ilyen bonyolult termékekhez. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm ennek is, biztos úr. Úgy gondolom, nagyon jó áttekintést adott arra, hogy mit értünk el az elmúlt öt év során, jó emlékeztető is volt ez. Amikor arról beszélt, hogy a polgárokat jobban meg kell védeni, úgy gondolom ez nagyon fontos, főként ami a pénzügyi kérdéseket illeti. Amikor arról beszélt, hogy hogyan erősödött meg az euroszkepticizmus. Az Egyesült Királyságban, ha valaki bemegy bármely bankfiókba, akkor gyakorlatilag a befektetésekre, illetve elnézést a betétekre vonatkozó garanciáról szóló dokumentum ki van függesztve, a bankok falán, viszont nem említi meg a dokumentum azt, hogy Európa biztosítja ezeket, a, az Európai Unió biztosítja ezeket a jogokat. Sok esetben csak a rossz dolgokért hajlamosak hibáztatni a az Egyesült Királyságban az Európai Uniót, úgy gondolom ezen a területen jobban teljesíthetünk. Ami a nyugdíjakat illeti, tudom, hogy új nyugdíjjavaslatot készítettek, Érdekelne, hogy mi a helyzet ezen a téren. A parlamenti ciklus most véget ér, az emberek aggódnak a nyugdíjak miatt, sokan külföldön dolgoznak, külföldön élnek, ezért nagyon fontos a nyugdíjak kérdése. És ha már ön itt az utolsó ülésünkön itt lehet, akkor milyen tanácsokat adna utódjának, hogy hogyan lehet jobban koordinálni a munkát, főként az ECON és az IMCO között. Köszönöm. Köszönöm, Krolc van az utolsó ebben a körben. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, először is. Köszönöm Michel Bárnyé biztos úrnak, hogy ilyen kiváló volt az együttműködés az elmúlt öt év során. Mindig örültem annak, hogy sikerült közösen megoldásokat találnunk a problémákra. Gondoljunk csak arra a nagyon vitatott kérdésre, amely a koncesziók kapcsán merült föl, hogy a vizet nem vettük be ebbe a dossziéba. Ez egy nagy siker volt, ez egy nagyon vitatott kérdés volt, és a biztos úr volt olyan pragmatikus, hogy a háromoldalú tárgyalások alkalmával azt mondta, hogy vegyük ki a dossziéból akkor ezt a kérdést, hogyha ilyen nagy az ellenállás. Az online szerencsejátékkal kapcsolatosan lenne egy kérdésem. Továbbra is azt gondolom, hogy ha nincsenek európai megoldásaink, akkor nem tudjuk a fogyasztókat hatékonyan megvédeni. Legyen szó a függőséggel küzdőkről, a fiatalokról, vagy a bundázásról, a pénzmosásról, a pénzmosás elleni küzdelemről. Németországban még mindig nem sikerült megvalósítani a szerencsejátékokra vonatkozó jogszabályokat, és az Európai Bizottság 2014. júliusában határozta meg a határidőt ennek elvégzésére. Egyébként az Európai Bíróság ítélete szerint nem lehet megfelelően végrehajtani ezeket a jogszabályokat. Ön mit gondol, mekkora az esélye annak, hogy szerződésszegési eljárás indul? Hiszen ön elmondta beszédében, hogy fontosnak tartja, hogy az irányelveket, jogszabályokat a tagállamok megfelelően átültessék a gyakorlatba, és elmondta, hogy a bizottság a jövőben nem habozik majd szerződésszegési eljárást kezdeményezni tagállamokkal szemben. Jó, akkor most megkérem a biztos urat, hogy válaszoljon erre az első három kérdésre. Rigoyen Perez asszony. ön sok problémára és sok igazságtalanságra mutatott rá, ami az ön országában történt, de nem csak ott. Azért, mert nem voltak szabályok, azért, mert visszaélések történtek, és mert hiányzott a megfelelő felügyelet. Ez nem a érinti ennek a szakbizottságnak a, a munkáját, a témáját, de úgy vélem, hogy önök, mint parlamenti képviselők, önöket érint minden egyes téma. De mi megtanultuk a leckét, amit elénk tárt a válság. Nagyon sok törvényt hoztunk mindent megtettünk annak érdekében, hogy legyen megfelelő felügyelet, hogy szabályozva legyenek a legeltérőbb területek. Hogy ezek elvek, ezek tökéletesek? Nem, talán nem azok, és még vissza kell térni ezekre, és finomítani, de legalább létrehoztuk azt a struktúrát, azt a vázat, amelyik mindezt a felügyeletet el tudja látni. A bankokra külön figyelmet szentelünk, és azt hiszem, hogy elmondhatjuk most, hogy tanultunk a leckéből, főleg ami a fiatalok képzését illeti. A teszt kérdésére, a visszaélések, amik történtek az önök országában. De a PRIPS szövegben ott egyértelműen tanultunk a leckéből, hogy, és leírtuk azt, hogy milyen kell, hogy legyen a tájékoztatás az ügyfélek, az ügyfelek részére, főleg a legsérülékenyebbek részére. Úgy vélem, hogy a Libor, amit Spanyolországban használnak sok millió szerződésnél, az, hogy visszaéltek ezzel, ez botrányos. Botrányos. Ugyanakkor bemutattam a Liborra vonatkozó szöveget és a benchmarkokra vonatkozó szöveget, ezzel szeretnék elejét venni a visszaéléseknek. Büntető eljárásokra van lehetőség, börtönbe tudunk küldeni embereket azért, mert visszaéltek. Mert becsapták a lakosságot, becsapták az államot. Szóval tanultunk ezekből, és a benchmarkra vonatkozó szöveget remélem hamarosan elfogadják. Aztán a KKV-k finanszírozása rendkívül fontos kérdés. Ott is a, a bankunió a válasz erre. A pénzügyi válság nem csak, hogy leállította a növekedést nagyon sok országban, hanem leállította azt, ami elkezdett elkezdett megszületni, azaz a bankok közötti együttműködést. A bankok aztán nem adtak hitelt egymásnak, és ezért a pénzügyi válság volt olyan súlyos. A százaléka azoknak a cégeknek Németországban, amelyik kér támogatást, megkapja. 40% viszont Spanyolországban vagy Olaszországban, sőt 20% görög kapja meg Görögországban, sokkal magasabb kamatlábak mellett. Nos, ez ellen tenni kell valamit, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a bankunió létrejöjjön, hogy működőképes legyen, és hogy hasznosan tudjon hozzájárulni ahhoz, hogy legyőzik az igazságtalanságokat. Nagyon sok egyéb eszköz van ahhoz, hogy finanszírozzuk a KKV-kat, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az átláthatósági szabályokat is alkalmazzuk és használjuk. Tudom, hogy mik történnek például az Egyesült Államokban, és nagyon fontos, hogy megfelelő szabványok alkalmazásával a KKV-knak a felmérése, az állapot felmérése az nagyon hasznos lenne mindenki számára, és hogyha ezt egységesen sikerül megteremteni, nem csak nemzeti szinten, hanem egész európai szinten ugyanazokkal a paraméterekkel, akkor nagyon fontos fontos lépés lenne az egységes piac megteremtése érdekében. És ebből nagyon sokat, nagyon sok hasznot tudnának hozni a KKV-k. Karen Steiler asszony, a garanciákat, eh, a garanciális betéteket említette. Igen, ez nagyon érdekes, ez érintett, ez, ez nem lehet a százezer a 100 alatti bankletéteket, megtakarításokat bántani, tehát garanciákat adunk, hogy ezek megmaradjunk. Ezek a nemzeti garancia alapok a létrehozásában részt vettünk, ezek működnek, és egyre jobban működnek a bizottságnak az útmutatásával. Hogy milyen tanácsaim vannak a jövőbeni parlamenti képviselőknek? Nem tudom. Tanácsokat tudnék adni viszont az én utódomnak. Nagyon fontos az együttműködés. Nagyon fontos azért, mert a szövegek minősége rendkívül magas. Önöknek azt tudnám javasolni, mint szakbizottság, hogy éljenek a jogaikkal, éljenek a hatalmukkal, ne bizzanak mindenkiben, dolgozzanak, nagyon sokszor önök nagyon kemények, nagyon sokszor felügyeleti jogukat gyakorolják, ösztönöznek a, a, a biztosok, ösztönzik a biztosok munkáját. Az utódomnak azt javasolnám, hogy dolgozzon együtt a parlamenttel, mert az hasznára válik, mert nagyon sok javaslatot fog kapni, amelyik, amelyik útmutató, mutató, iránymutató lesz nem csak adminisztrációt kell végezni a biztosnak, hanem igenis kezdeményezni kell, oda kell figyelni. A Lisszaboni szerződést tiszteletben kell tartani. Én beszéltem arról, hogy legyen e, zéro tolerancia, de nem csak ennyi a feladata a, a bizottságnak, hogy felügyeleti feladatot lássan el, stratégiákat kell mutatnia. Taliani úrat eh, helyettesítem majd pár hónapig az ipari politikáknál, és sokat beszéltünk erről korábban. A parlamentnek bátornak kell legyen. Ipari stratégiát kell kidolgozni, mint ahogy korábban a mezőgazdaságban volt. Egy iparpolitikát kell kidolgozni, a stratégiákat kell mutatni, talán kiemelni kulcsfontosságú területeket annak érdekében, hogy ezekre irányítsa a befektetéseket, magán és állami befektetéseket. Olyan területekre, amelyikben bízunk, amelyikben látjuk, hogy megvan az európai képesség jelenleg, ezek a kulcs területek kicsúsznak a kezünkből, mert mások átveszik a vezető szerepet, kínaiak, amerikaiak. De úgy gondolom, hogy nekünk kulcs területeket azonosítani kell, és ezeket támogatni. És ezért a bizottságnak stratégiát kell javasolni. Szerintem ez kulcsfontosságú. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak mindazt a munkát, amit eh, adtak az online szerencsejáték kapcsán. 2008-ban 15 ezer szájt volt, és ezek több, ezeknek több mint 45%-a engedély nélkül működött, tehát illegálisan. A mi feladatunk az volt, hogy megerősítsük az administratív felügyeletet a fogyasztók védelmében, megszüntessük az illegális szerencsejátékot, úgy, ahogy megszüntetjük és harcolunk a kalózkodás ellen, és ha megszüntetjük a kalóz útat, akkor javasoljunk a fiataloknak megfelelő, megfizethető, hozzáférhető egyéb legális utakat. Ez így dolgoztunk. Tehát a kalóz letöltéseknél így dolgoztunk, és az online játéknál, szerencsejátéknál is így járunk el. Nagyon világosan szeretnénk dolgozni. Úgy vélem, hogy egy európai szabályozás szükséges annak érdekében, hogy a bundázást megelőzzük, megelőzzük a játékfüggőséget, és megvédjük a fiatalkorúakat. Ezekkel szembesül majd az utodom. nagyon sok probléma van ezzel kapcsolatban, nagyon sokan felhasználják a szerencsejátékot, maffia, bűnszövetkezetek, és nagyon sokan érdekeltek tehát a szerencse, az illegális szerencsejátékban, az online illegális szerencsejátékban, és ezért a bizottságnak lépnie kell ez ügyben. Köszönöm szépen, nagyon átfogó választ kaptunk. A következő három hozzászóló, az egyike az alelnökünk, André Schwab és André Rühler. Merci Malcolm. Et... Köszönöm Malcolm. Ez az utolsó ülés a szakbizottságon illetve a Barnier biztos úr között. Biztos úr, egy igen részletes összefoglalót mutatott be a munkánkról, és a magunk részéről, és biztos vagyok abban, hogy a kollégák egyetértenek, hogy a közös érdek alapján dolgoztunk, és annak ellenére, hogy talán voltak nézeteltérések, de a közös ügy érdekében ezeken túl tudtunk lépni. Mi a magunk részéről, és most, hogy ön összefoglalta, szembesültem, hogy milyen sokat is tettünk a versenyképesség, a KKV-k, a fogyasztóvédelem területén. Igaz, hogy sokat harcoltunk a fáradtság ellen, illetve az ellen, hogy a lakosság nem nézte jól szemmel az egységes piac létrehozását, de folyamatosan dolgoztunk, és ez nagyon fontos volt. Azt szeretném kívánni a jövőben, hogy a biztosak és azok, akik dolgoznak ezen a területen, szeretném, hogy az önök szolgálatai is részesüljenek a köszönetnyilvánításból a magunk részéről, ugyanis megváltoztattuk a munkamódszereket, és ez rendkívül fontos. Nagyon fontos, hogy harcoljunk a, az ellen a csalódottság ellen, ami tapasztalható az emberek körében az egységes piacsal szemben. Mert ez nagyon veszélyes. Nagyon sokszor nagyon hosszúak a, a, az átültetések a nemzeti jogba, és nagyon kérdésesek ezek. És ezért nagyon fontos, hogy együtt működjünk. Az önök szolgálatai továbbra is ott lesznek, és arra kérem önöket, hogy figyeljenek oda, és jó, dolgozzanak együtt a következő parlamenttel, a tanácssal, a bizottság között legyen megfelelő az összhang. azt szeretném mondani, hogy az az elképzelés, amit ön mondott a, az európai takarékbetétekről, takarékbetéti könyvekről, ez nagyon fontos javaslat, ez lehet egy innovatív, ez lehet nagyon hasznos a lakosság számára, és úgy gondolom, hogy ez egy igen fontos dolog lenne. Tehát nagyon sok feladat vár még ránk, ezeknek a végrehajtása nagyon nehéz lesz, tehát a jövőbeni parlamentnek, a jövőbeni IMKO szakbizottságnak vannak még feladatai, és remélem ugyanabban a szellemben fognak dolgozni, mint ahogy mi tettük az elmúlt négy évben. Köszönjük szépen, András Schwab következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Michel Barnier, én is csatlakozom ahhoz a köszönetnyilvánításhoz, amelyet a szakbizottsági kollégákhoz intéztél, de a néppárti képviselők részéről én is szeretném megköszönni neked, neked, neked ezt az egyedülálló együttműködést. Valóban sokat sikerült együtt elérnünk, és úgy gondolom, a, azok az előrelépések, amelyeket te indítottál el a belső piacon, alapvetően két pont alá sorolhatók. Először is az egységes piaci intézkedéscsomaggal sikerült a bizottságon belül egyfajta horizontális egyeztetést kieszközölni a belső piaci illetékességek terén. Korábban ezt hiányoltuk. Ez a horizontális egyeztetés az egységes piaci intézkedés csomagok révén egyedülállóan megvalósult. Remélem, hogy a különböző biztosok illetékességei közötti összefonódást fenntartani az egységes piac érdekében a következő parlamenti ciklusban is. Tudom, hogy ez nem volt mindig egyszerű. Örülök, hogy említetted az zéro toleranciát is, de úgy gondolom, hogy az egységes piaci irányítás javítása, illetőleg az, amit az európai döntésekkel kezdenek a tagállamok, nem csak az éró tolerancián alapulhat, illetve egy új stratégián, hanem több szakértelemre van szükség az Európai Bizottságban arról, hogy a megvalósítás hogyan történik a különböző tagállamokban, a különböző berendezkedések keretei között, mennyi időre van szüksége egyik másik tagállamnak, és hogy hogyan lehet ezt hatékonyan felügyelni. Hogyha az, amiről mi itt döntünk, a gyakorlatban működik, megvalósul, akkor a populizmusnak nem sok esélye lesz ezzel szemben, és még egy konkrét dolog, amit meg szerettem volna említeni, a szabályozott szakmákra vonatkozik. Az Európai Bizottság ismét csak foglalkozni szeretne azzal a kérdéssel, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az európai belső piac nyitottabb legyen. Sok aggodalom merül fel ezen a területén. Talán némelyek ezek közül nem teljesen jogosak, információhiányon alapulnak. A kérdésem tehát a következő, mi a helyzet a szakmai hozzáférésről szóló nemzeti szabályok felülvizsgálatával, és van-e egyfajta európai egységes dokumentum a szabályozott szakmákra vonatkozóan, amelyekből kiolvasható, hogy hol is rejlenek a gondok, akadályok valójában. Köszönöm. Köszönjük szépen, Heider Üle. Én is szeretném megköszönni önnek a kiváló együttműködést. A, köszönöm a titkárságnak, a mi munkatársainknak, az önök munkatársainak is, és Malcolm Harbour munkáját is szeretném megköszönni a zöld frakció részéről. Lehet, hogy most épp nem figyel oda, de lehet mégis meghallja, amit mondok. Nagyon jó volt az elmúlt öt év, az együttműködés nagyon jó volt, egymás között is itt a szakbizottságban, de az Európai Bizottsággal is, de hát persze ez csak akkor lehetséges, hogyha az elnökség, illetve a szakbizottsági munkatársak is ezt lehetővé teszik. Továbbá az osztrák önkormányzatok részéről is köszönetet mondhatok önnek, hiszen velük eszmecserét tajtottam ma délelőtt. Ott nagyon Szkeptikusak voltak kezdetben az őket érintő irányelvekkel kapcsolatosan, most azonban látják, hogy növelik az irányelvek a jogbiztonságot, növelik az egyszerűséget, tehát végül is belátták, hogy ez mégiscsak jó. A megvalósításról, végrehajtásról szólnék néhány szót, ahhoz kapcsolódóan is, amit Schwab kolléga mondott. Néhány területen, például a szakmai képesítése kölcsönös elismerések területén fontos, hogy most elsősorban a végrehajtást ellenőrizzük, és ne a felülvizsgálaton, átdolgozáson gondolkozzunk, hiszen főként a szakmai képesítések kölcsönös elismerése területén a parlamentben töltött idő alatt három felülvizsgálatot éltem meg, szerintem ez egy területre nézve sok. Hogyha arról van szó, hogy hogyan tudunk jobb iparpolitikát kialakítani, hogyan tudjuk a KKV-kat támogatni, akkor azt hiszem, a meg, ide sorolható a megbízható jogbiztonságot adó jogalkotás és az olyan jogszabályok megalkotása, amelyek nem változnak nagyon gyorsan. Főként ezen a téren lenne ez nagyon fontos, úgy gondolom. Elnök? Közben azt is nézem, hogy mennyi időnk maradt. Kérném Legé Grip és Gebhardt képviselőket, hogy most tegyék fel a kérdéseiket, és utána megint megkapja biztos a szót. Evelyn Gebhardt, köszönöm szépen. Az előttem szólókhoz hasonlóan én is köszönöm Bárnyi biztos úrnak a valóban kiváló, nyitott együttműködést. Sajnos nem mondhatjuk el ugyanezt az összes biztosról, és én magam pedig 20 éve dolgozom itt az Európai Parlamentben. 20 év alatt megéltem egy-két negatív dolgot is. Kérem, hogy tanácsolja, hogyha tanácsokat ad utódjának, akkor említse meg a parlamenttel szembeni nyitottságot is, mint egy követendő példát, hiszen nagyon fontos az együttműködés a közös európai ügy érdekében. Megpróbálok valóban tömören, röviden fogalmazni. A második pont, amire ki szerettem volna térni, az a kérdés, hogy milyen gyorsan történnek módosítások az európai kereten belül. Itt is azt javasolnám, hogy úgy járjanak el, mint a szolgáltatásokra vonatkozó irányelv esetében, amikor is azt mondták, hogy nem vizsgáljuk felül ezt a szövegest most, hanem először is gondoskodunk róla, hogy az európai szabályokat megfelelően átültessék a gyakorlatba, megnézzük, hogy mi működik, mi működik kevésbé. Ez e, megbízható környezetet teremthet a vállalkozók és a fogyasztók számára is. Jobb, hogyha nem változnak folyamatosan a szabályok. Ezt fontosnak tartom. Ezzel kapcsolatosan azt javasolnám az Európai Bizottságnak, illetve ön is ezt javasolhatja majd utódjának, Nézzük meg először, hogy hogyan, milyen kihatással bírnak az európai jogszabályok, mielőtt újra áttekintenénk egy létező szabályt, részben még mielőtt az összes tagállam végrehajtotta volna a rendelkezéseit. Ezt nagyon fontosnak tartom. Köszönjük. És zárásképpen Le Grip asszony. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr magam részéről is, és elnézést, hogy megismétlem amit, olyan dolgokat, amik amiket a kollégák már elmondtak, de meg szeretném köszönni a munkájának a minőségét, az együttműködés magas színvonalát, az ön segítségét, és az, hogy mindig rendelkezésre állt az IMKO szakbizottság számára, az ön hozzáállása rendkívül nyitott, és példamutató remélem, hogy a jövőben a bizottság tagjai ebben a szellemben fognak dolgozni, mert ez mutatja, hogy milyen a jó vezetés, a jó irányítás az európai lakosság érdekében. Ki szeretném emelni, hogy az ön irodája és ön mm, is az európai politikák központjába állította az egységes piac, és ez egy rendkívül fontos dolog, ugyanis összehozta azokat a politikákat, amelyek ebből kiindulva építkeztek. Nagyon sok dolog elhangzott már itt az utóbbi felszólalások során. Én egyszerűen csak kívánni szeretnék valamit, remélem, hogy megbocsátja, hogy személyes hangvételt lel szólok, az ön én magam akkor kerültem az Európai Parlamenthez, miután önt jelölték a, a bizottságba. Nagyon sokat dolgoztunk együtt, és ennek nagyon örülök. Úgy gondolom, hogy a jövőben nagyon sok feladat vár ránk, az állampolgárok, a vállalkozások elvárják ezt tőlünk, hogy úgy dolgozzunk, hogy egyszerűsítjük a jogszabályokat, a szabályozást egyszerűsítjük, és garantáljuk a jogi stabilitást. Mert erre nagy igény van, hogy stabil szabályokat alkossunk, és ez különösen fontos az egységes piacot érintő jogszabályoknál. Nagyon fontos tehát, hogy egyszerűsítsünk és stabilá tegyük ezeket a jogszabályokat. Köszönöm szépen! Good. Well, thank you very much. Nagyszerű, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy emlékeztetett arra, hogy ön volt Michel Barnier utódja, méltó utódja és hát persze azután nagyon keményen dolgozott az azt követő időszakban. Biztos úr, most kérem, válaszoljon a e, kérdésekre, és tegye meg záró megjegyzéseit. Köszönöm, Malcolm. De valóban nagyon örültem, hogy 2010 februárjában biztos lettem, és most szembesülök azzal, hogy milyen gyorsan múlt az idő. Nagyon boldog voltam, hogy ezt, ezt a területet megkaptam. Bernadette Vernyónak köszönetet szeretek mondani, és válaszolok. Inge Bártnak is a megjegyzéseit meg szeretem köszönni. Önök, mind a négyen, rámutattak arra, hogy a szövegeket a szövegeknek, a törvényeknek, a alkotásának az elindítását ami a szövegeknek az átültetését illeti, nagyon sokat tettünk Európában. Lengyelország és Belgium az a két ország, akik még nem teljesítettek az egy százalékos os a küszöböt, az átlag 0,6 és a célkitűzésünk 0,5 volt a Single Market Act-nál, ez egy nagy ambiciózus célkitűzés volt, de az a jó az ambiciózus tervekben, hogy eredményeket lehet velük elérni. Mi azt szeretnénk, hogy százszázalékos legyen az átültetés. erre szeretném, e, e, ezzel szeretnék válaszolni, amikor önök kérdezték, hogy az átültetések folyamatát milyen módon fogjuk követni. A 0,5% az egy történelmi minimum lenne, és 13 tagállam van, aki már a 0,5%-nál többet teljesített. Oda kell figyelni erre a kérdésre mindenképpen. A kölcsönös értékelés gyakorlat először is azokat az akadályokat kell ledönteni, amelyek a kölcsönös képesítési, szakmai képesítési elismeréseket előtt vannak. A szolgáltatások irányelvnél, ott már beszéltünk erre 2013. októberében. Mit várhatunk erről a peer review-ról? Először is az, hogy teljes átláthatóságot, áttekintetőséget biztosítunk a szakemberek számára azokon a területeken, ahol szüges, szükséges van szakképesítése. Az átláthatóság, az összehasonlíthatóság nagyon hasznos lesz annak érdekében, hogy lebontjuk azokat az akadályokat, akkor amelyeknek semmi értelmük nincsen, csak is a protekcionizmus fenntartása. Nagyon fontos, hogy a tagállamokon belül is a, a a, a szabványosítását e, indítsuk el a peer review nak ez lenne az eredménye, most van e, folyamatban ez a tanulmánynak, ennek a tanulmánynak a kidolgozása, még nem tudom megmondani, hogy mi lesz a, a, az eredmény, csak annyit tudok mondani, hogy zajlik, és itt az az egyik cél, hogy megnézzék, hogy ezt a protekcionizmus ez mennyire indokolt, mennyire létezik, és mennyire indokolt. Ez egy horizontális megközelítés annak érdekében, hogy legyen egy egységes táblázat, és hogy ezen keresztül meglássuk, hogy hol van az átültetés, és hol nincs, és ez egy nagyon hasznos eszköz lesz a következő parlamentek, mert ezáltal tudják felmérni, hogy hogy halad az egységes piac megteremtése ugyanúgy a közbeszerzéseknél én több mint 20 évig elnöke voltam egy területi egy, egy területi kereskedelmi kamaránál voltam, és láttam, hogy az európai eh, szabályok, illetve közbeszerzések, közbeszerzés szabályok mennyivel megdrágítják a szabvány, a pályázatban való részvételt. 30%-kal, emlékszem pontosan, eh, mik voltak nagyon sok kérdés van, amit mindenképpen biztosítani kell jogilag az esélyegyenlőség, a környezetvédelem és még nagyon sok kérdés. Az európaiok hatásáról volt szó. Nagyon fontos tehát, hogy ahhoz, hogy meglegyen az átültetés, ismerni kell a végső szöveget. láttunk nagyon rossz példákat is erre, nem tudjuk értékelni az egész folyamatot egészen addig, amíg nem ismerjük a végső szöveget, mert láttuk már, hogy a végső szövegváltozat igencsak eltért a kezdeti szövegváltozattól. Nagyon fontos tehát, hogy ezekre odafigyeljünk, és nagyon fontos, hogy megfelelő követése legyen mindezeknek a folyamatoknak. Meg szeretném köszönni az önök dicséreteit, de még egy dolgot szeretnék mondani az egységes piacról, mert ez az alapja az európai projektnek. Az egységes piac paradoxona, paradoxona az az, hogy az e, a válság miatt az egységes piac az első potenciális áldozattá lépett elő. Ugyanis egy válság során nagyon sokszor az emberek próbálják védeni a sajátjukat. Ugyanakkor az a paradoxon, hogy az egységes piac a legerősebb eszköz ahhoz, hogy kilépünk a válságból. Csak akkor tudunk kilépni, ebből a válságból, hogyha létrejön az egységes piac, és ahhoz, hogy ezt igazoljuk, egység elég annyit, hogyha megnézzük, hogy milyen eh, export történik a tagállamok között, micsoda kereskedelmi mennyiségek vannak. Nagyon fontos, hogy ezt meglássa a lakosság és a KKV-k is. Kedves barátaim, elnök úr, de nem lehetünk elégedettek. Nem kell nosztalgiázni, itt van a pillanat ahhoz, hogy mérleget vonjunk. Talán nem lehetünk elégedettek. Nagyon sok nehézség van, nagyon sok munkanélküliség van, és emiatt nem lehetünk boldogak és elégedettek. De az vannak konkrét bizonyítékok arra, hogy Európa hasznos, Európa fejlődést hoz, Európa által jobb lesz az élet minősége, és remélem, hogy ezt tükrözik majd a következő választások, hogy ez az üzenet eljutott az emberekhez. Köszönöm szépen az önök dicséreteit, amit önök önöknek hozzám intéztek, én ezeket továbbítani fogom a munkatársaimhoz, a jogi szolgálathoz, a titkárságomhoz. Köszönöm szépen az utóbbi négy év munkáját. Well, Michel Barnier, thank you. Köszönjük szépen Michel Barniernek. Köszönjük, hogy ilyen energikusan és jövőbe látó módon zárta le az öt éves együttműködésünket. Biztosan majd figyelembe veszik szavait azok, akik visszatérnek a szakbizottságba, és folytatják itt a munkát. Van még egy percünk, azt hiszem. Engedjék meg, hogy kihasználjam ezt az egy percet, és megköszönjem a jelenlévők munkáját. Az ön megjegyzései azonban azzal kapcsolatosan, hogy a nagy dossziékat hogyan dolgoztuk fel a közbeszerzések, a vámügyekkel kapcsolatos munka, a normákra vonatkozó munkánk. Ennek kapcsán eszembe jutott, hogy az első találkozónk az én és a koordinátorok részvételével történt. Nekik szeretném megköszönni a koordinátoroknak a munkát, hiszen ők elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy szakbizottság jól működjön. Együtt megállapodtunk egy stratégiában arról, hogy hogyan akarunk a jövőben együttműködni, és hogy mit kezdjünk ezekkel a új szövegekkel, illetve hogyan készítsük elő a munkát. Nagyon nagyra értékelem, hogy ön is ilyen jónak látta az együttműködést, remélem a jövőben is folytatódni fog ez a gyakorlat. Azt hiszem, az azzal, hogy ilyen sikeresen kezeltük ezeket a dossziékat, ezeket a rendkívül összetett dossziékat, hozzájárultunk a következő szakbizottság sikeréhez is. Köszönöm szépen a munkatársaknak és az egész titkárságnak, a titkárság vezetőjének is külön az együttműködést, kiváló volt velük együtt dolgozni, nagyon nagy segítséget jelentett a munkájuk, és köszönöm a különböző szakpolitikai tanácsadóknak is, hiszen a szakpolitikai e, tanácsadók és a és nagyon nagy mértékben hozzájárulnak a munkához, és a különböző képviselők asszisztenseire is igaz mindez. És persze köszönöm a képviselőknek is. Öröm volt egy ilyen sokszínű, tehetséges e, csoport munkáját vezetni. Örömteli és emlékezetes volt az elmúlt öt év. Ennyit szerettem volna zárásképpen elmondani, most idekén egy kis állófogadásra hívnám meg önöket, remélem a biztos úr is tud maradni egy kicsit. És ugyanúgy zárom az üléseimet, ahogy egyébként is. Köszönöm mindenkinek, aki az interneten keresztül követte a munkánkat hiszen az elmúlt öt év egyik újítása volt, hogy a webstreaming révén elérhető volt az interneten és az ülés. És még egyszer emlékeztetnék mindenkit arra, hogy elhagyván a termet, és egy e-mailt küldve nekünk egy csodálatos newslettert is kaphatnak a munkánkról. Két és fél ezren iratkoztak fel eddig, erre a kis kiadványra. Azt hiszem 200-zal indultunk, úgyhogy ez nem is olyan rossz. Ez is mutatja, mennyien érdeklődnek a munkánk iránt. És még egy bejelenteni valom van. Az IMKO szakbizottság következő ülése valószínűleg július 7-én lesz hétfőn, amikor természetesen megválasztanak egy új elnököt, új tagokkal, folytatják a munkát, de tudom, hogy önök közül néhányan maradnak. Zárásképpen pedig nagyon szépen szeretném megköszönni a tolmácsok munkáját is, akik munkája rendkívül hasznos. Azt hiszem, most meg is tapsolhatjuk ez alkalommal őket. Uh, and so I close by inviting... És uh, most meghívom egyébként a tolmácsokat is ahogyan elhagyják a term- termet baloldalról, ők is részt vehetnek az állófogadáson, ott megtalálják a termen kívül, tehát balra. Nagyon szépen köszönöm, és az ülést lezárom. So, so there we are. So it was, it was a good.